a parlamentnek eszközöket, instrumentumokat biztosítunk, biztosítunk, hogy megfelelő ellenőrzést tudjanak biztosítani. És érdekes, hogy a tanács, a tanács mindig ez ellen van, mert rájöttek, hogy ez egy enyhe alkotmányos változtatás nem a francia, nem az amerikai hagyomány, amely ugye egy ö, egyszerű, illetve zökenőmentes átmeneteket biztosít. Szóval, amit mondani akarok, az az, hogy ezt látni kell, és hogyha saját végzetünket, sorsunkat nem vesszük a kezünkbe, akkor senki sem fogja elismerni a mi hatásköreinket, hatalmunkat ami tényleg azt hiszük, hogy mi képviselői vagyunk az európai népeknek, akkor igenis jogunk van, hogy meghatározzuk a saját felépítésünket, szervezetünket, ha azt gondoljuk azonban, hogy megállapodásra van szükség a tagok, tagállamok között, akkor feladjuk ezt a közvetlen reprezentáció eldét de hát ez csak egy személyes megközelítés volt részemről. Thank you very much. I'm going to invite... Köszönöm, akkor most Solc urat kérem. És utána Bronz kollega, és ha senki más nincs, akkor utána majd Hefner kollégát kérem, hogy foglalja össze. Solc úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is elnézést az AFET bizottságülésén voltam, és nem tudtam, hogy korábban kezdik meg a témát. A módosítómat kiütötték, mert lejárt a határidő, és így nem tudtam azt kellő időben benyújtani, de azért köszönöm a raportőrnek, hogy ezt a nagyon komoly kihívást jelentő jelentést megfogalmazta, és összességében nagyon is egyet tudok érteni ezzel a megközelítéssel. Az én módosítóim nek a célja az lett volna, hogy a számokat, kérdéseket, amelyek kapcsolhatók ehhez, az érzelmileg nagyon meghatározott vitához az Európai Parlament székhelyével kapcsolatban. Ezt meg kell nézni, hogy mindez hogyan áll kapcsolatban a jogi kérdésekkel. Én csak azt tudom mondani, hogy igen, ahogy az előbb hallottuk, ez személyes megjegyzés részemről, de igen, a politikai intézmények közül a parlamentnek igenis legyen meg az a joga, hogy meghatározza a saját szervezetét és felépítését. És mindannyian tudjuk, hogy mi nem olyan normális parlament vagyunk, mint a tagállami parlamentek, a nemzeti parlamentek, hanem valami annál sokkal eredetibb, egy igazi parlamenti struktúrával tükrözve a fejlődés jelenlegi állását az Európai Unióban, és ha ezzel foglalkozunk, hogy hogyan szervezzük meg a saját munkánkat, akkor ezt meg kell nézni, hogy hogyan tükröződik a 28 tagállamban, a 28 nép körében, és ez a vita gazdag, az kell, hogy gazdagítson bennünket. És ez csak akkor biztosítható, hogyha a parlamenti módosítók, azok tisztában vannak ugye azzal, hogy mit akarunk, mire képes a parlament, és a végén azt is tudjuk, és ez tükröződik is a jelentésben, hogy igenis szükség van a szerződés módosítására, az elsődleges jog módosítására, különben nem leszünk képesek abba az irányba menni, ami az önrendelkezést illeti, tehát a saját munka módszerünk, illetve a munkaszervezésünk meghatározását. És nagyon világosnak kell lenni a mi üzenetünknek. Ez a jelentés egy hozzájárulás egy hamarosan nagyon szükségessé váló szerződés Mi ez a vitához akarunk hozzájárulni, és ezt a vitát le kell folytatni a polgárok körében, a népek, a lakosság körében. Különben nincs esély arra, hogy ez megtörténjen. És éppen ezért én egyetértek azzal, hogy nagyon érdekes része a jelentésnek az a pont, ahol, amire Fox és Hefner urak hivatkoztak, hogy az Európai Parlament maga határozza meg a székhelyét, ugyanis mi bennünket nem köt más intézményeknek a székhely, akik szintén rendelkeznek azzal a joggal, hogy döntsenek erről, tehát már mint a saját székhelyükről. Úgyhogy köszönöm a raportőrnek a folyamatos vitát, erről a kérdésről és a módosítókról, kompromisszumokról. Örömmel várjuk, hogy végig, végig menjünk a módosítókon, hogy sikerüljön kompromisszumot találni, ami megadja a vitának azt az irányt, amit szeretnénk. Köszönöm. Én is köszönöm, és akkor Bronz urat kérem, utána Grió asszonyt, majd Söflin urat, és utána Duff úrnak a második kísérlete lesz, mégpedig Hefner úr, de Mrs. Pusic, akkor Stankovics úr is, hát akkor bonjour először ön. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnézést, hogy nem jöttem korábban, egy más bizottságban voltam. És én azt gondolom, hogy a parlamentnek igenis meg kell, hogy legyen az a joga, hogy döntsön. És ez egyszerűen az a javaslat, ahogy én értelmezem, hogy a parlamentnek legyen meg a kompetenciája, hogy egyszer és mindenkorra képes legyen elhatározni, hogy hol is ülésezik, hol van a helye. Ez azonban nincs hatással a többi intézményre, ez csak a parlamentre vonatkozik, és természetesen az adófizetőkre, akiket a parlamenti képviselők képviselnek, tehát nincs oka annak, hogy már kellene, miért kellene más intézményeknek dönteni erről, vagy egyáltalán részt venniük az erről velő való döntéshozatában. Az Európai Tanács maga dönti el, hogy hol találkozik. Én meg hiszek abban, hogy a tanács is ő dönthet erről. Jogosan teszi, hát nem lenne magyarázat vagy ok arról, hogy miért kellene a parlamentnek dönteni arról, hogy a többi európai intézmény székhelye hol legyen. Köszönöm. Géja Mászönt kérem. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek azokkal a képviselőkkel, akik a korábbi szakbizottságban is, eh, akikkel együtt eh, üléseztem egy másik témában, és emiatt nem tudtam jönni. Nos, az Európai Parlament székhelyével kapcsolatban már ebben a szakbizottságban is többször hozzászóltam ehhez a kérdéshez, és meg kell mondjam, amikor megnézem ezt a jelentést, a módosítókat, akkor olyan megfogalmazásokat és véleményeket is látok benne, amely nem minden kollégának tetszik, francia kollégáknak sem. Vannak olyan állítások, amelyek rossz hibás tényekből indulnak ki, vagy félrevezetőek, vagy az intézményi párbeszéd feltételeiről, amit szólnak például. De hát erről már sokat beszéltünk. Van azonban néhány olyan módosító, amely különböző szempontokat érintenek, a centralisztikus felépítés, az időbeosztás és egy sor egyéb szempont talán ki kellene várni, hogy tudunk-e kompromisszumra jutni, vagy sem. Bár még nem tartunk ott. Söpflin úr. Thank you, Chair. Uh, what I have to say follows on. Amit uh, mondanom kell tulajdonképpen az, ahhoz kapcsolódik, amit Solc úr mondott. Nagyon fontos az Európai Unió és az állampolgárok közti kapcsolatban ez amennyiben a szerződés módosítása az állampolgárok érdekében történik, és én természetesen feltételezem és támogatom, akkor ez a jelentés ennek a kontextusába illik. Nyilvánvalóan ellenállásba fogunk ütközni mind a nemzeti parlamentek, mind a tagállamok részéről. Egyfajta politikai konfliktus van itt. Ezt fogadjuk el. A szerződés módosítása azonban azt is jelenti, hogy egy sor egyéb kérdés napirendre kerül. Ez az egyik oka tulajdonképpen szerintem az ellenállásnak. Persze hibás vagy téves, de hát mégiscsak erről van szó. Úgy gondolom, hogy nem baj az, hogyha kiterjesztjük ezt, tehát szerződés erről és bármi másról még. Mivel az Európai Unió valóban az elmúlt konventúton nagyon sok kérdést tárgyalt meg, és lépett, kérdésben lépett előre, úgy gondolom, hogy ez egy olyan perspektíva, ami fontos, hiszen az, a komment az, amely valóban az állampolgárokkal való kapcsolatot erősít. Éppen ezért nagyon fontos, hogy részt kapjon a szerződés módosításában. És nagyon valószínű, hogy a következő években változik ez az ellenállás. Köszönöm szépen. Buzics asszony majd Plankovics úr, Duff úr és Hafner úrral fejezzük be, ha csak más nem kíván még hozzászólni. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Új horvát képviselő vagyok. Természetesen tudjuk angolul, vagy más nyelven is olvasni ezeket a dokumentumokat, de azt reméltem, hogy lesz horvát fordítás és tolmácsolás is ebben a munkacsoportban, annak ellenére, hogy az angolt, illetve a munkanyelveket értjük, olvassuk. Elnök úr, tisztelettel hallgatjuk mindazt, amit mond, eh, mond, és aláhúzom, hogy újak vagyunk. A dokumentumot nagyon óvatosan, alaposan végigolvastam, és minden tisztelettel hadd mondjam el, hogy úgy gondolom, a parlament helyszíne, a szimbolizmusa az, ami fontos. A helyszínnel kapcsolatban tanultuk történelmet mindannyian, és ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt a, rész, ezt a részét a, az egésznek ne felejtsük el, és ezt is figyelembe vegyük. A szimbolizmus tehát nagyon erős az, hogy az emberek hol találkoznak azok, akik korábban véleménykülönbségen voltak. Én horvát vagyok, és éppen ezért nagyon nagyra értékelem azt, hogy tudom, hogy mit jelent az, amikor van egy közös hely, egy közös találkozóhely. Uh, it's not Természetesen nem eh, jelentéktelen az, amit a, meg a szerződés mond, de az is igaz, amit elnök úr ön is jelzett, hogy nagyon fontos a tisztelet. Ennek tükrében, mint mondtam, tehát mint a legnagyobb tisztelettel az önök véleménye iránt, hadd mondjam el, hogy én úgy gondolom, hogy eh, jobb kétszer is végig gondolni, mielőtt bármit is lépünk. Köszönöm, hogy hozzászólt. Can I say that from the next committee... Hadd mondjam el, hogy a következő szakbizottsági üléstől a horvát is munkanyelv lesz e szakbizottságban. Plankovics úr. Köszönöm szépen, Fox úr. Teljes mértékben egyetértek Busicska asszonynal a nyelvvel kapcsolatban, hiszen ez az Alkotmányügyi Bizottság, ez a legmegfelelőbb helye annak, hogy ragaszkodjunk az Európai Unió 20, mind a 24 hivatalos nyelvéhez. Egy viszonylag hosszú vitában, az egységes székhelyről szóló hosszú vitában újak vagyunk, de hadd mondjam el, hogy vegyes gondolataim vannak, gazdasági, pénzügyi és az Európai Parlament imázsával kapcsolatos megfontolásaim vannak, és gyakorlati megfontolások azokra vonatkozóan, akik itt dolgoznak, Strasbourg, Brüsszel, mint operatív helyek, működési helyek. Tény, hogy Strasbourgot nem véletlenül választották. Van ebben szimbolika, különösen egy olyan országban, uh, egy olyan országban, amely jelentős agresszió áldozata volt. A megbékélés egy ilyen helyen különleges jelentőségű. Mi ezért új, újoncként a vitában nagyon óvatosan fogalmazunk tehát, de az elsődleges jog módosítása akár így, akár úgy, akár úgy, tehát ahogy ön mondta, vagy akár úgy, ahogy a kollégák a módosítókban jelezték, jelentős prudenciát igényel. A vitát én magam összekapcsolnám azzal a közelmúltban lefolytatott vitával, valamely a 751, 750 plusz 1 képviselővel kapcsolatos Lisszaboni szerződés alapján szóló vitával kapcsoltuk össze. Ugye most 766-an vagyunk, e, de hát e, a döntést azt, e, azt megelőzően hozták, hogy mi csatlakoztunk volna, és mégis befolyásolja a mi képviselőinket. Szóval ez egy nagyon kényes kérdés. nagyon furcsán lehet megvédeni azt, hogy amint csatlakozunk egy szervezethez, egyből el is veszítünk egy képviselőt. Dáfur, nagyon kényes kérdés ez, nem miattunk, hiszen mi nagyon későn csatlakoztunk az Európai Parlamentbe. Hogyha öt évvel ezelőtt csatlakoztunk volna, másként kezeltünk volna minket, csak azt mondom, hogy milyen érzéseink vannak. Tehát ez egy nagyon érzékeny kérdés, és ezért eh, mondjuk azt, hogy a lehető legnagyobb óvatossággal kell ezeket a kérdéseket megválaszolni. Köszönöm. Duff mindjárt megadom a szót, de, eh, és röviden. Ha tisztázzunk valamit, amit Bronzúr mondott. A tanács nem dönthet arról, hogy hol ülésezzen, hiszen ez a hatos jegyzőkönyvben is benne van, és egy sor egyéb helyen. De természetesen a tagállamok a szerződés őrei, és pontosan that I'm seeking to alter. És pontosan ez az, ami most változni fog nagyon meghatott. A 17. századi angol történelem leírása, de már akkor is, meg kell, hogy mondjam, forradalmi időket éltünk. Az autokrácia ellen harcoltunk, és a, az az óriási dolog, amit el kellett, hogy érjen a parlament, az az volt, hogy meghatározza a gyülekezésének, a gyűlés, az ország gyűlésének a helyét. Ez óriási fontosságú. Egy olyan helyre volt szükség, amely biztonságos, és amely közel volt a bírósághoz. A fizikai közelség, a bizottság és a tanácshoz való fizikai közelség ezért olyan fontos. Úgy gondolom, hogy a 17. század fontos tanulságai között egyensúlyt kell találjunk. És a 20. század európai jog következményeire is vonatkoztassuk ezt. Úgy gondolom, hogy ez igazolható, és modernizálni lehet ez alapján az Európai Parlamentet azért, hogy hatékonyabb lehessen. Nem gondolom azt, hogy az a tény, hogy jelenleg kötelesek vagyunk Strasbourgban ülésezni, alkotmányos botrányt jelentene, vagy a, a demokrácia elleni támadást. Én ezt sajnálatosnak tartom, fárasztónak, és úgy gondolom, hogy ez a hatalom székhelyétől eltávolít minket. Különösen a francia kollégáknak mondom ezt, akik igen helyesen védik egyértelműen Strasbourgot, mint székhelyt. De ők is ezekkel a kérdésekkel kell, hogy foglalkozzanak. Úgy gondolom, ezt még nem tették meg. Remek. Teljes vitát, minden véleménnyel fűszerezve hallottunk. Kérem az előadót illetve az árnyék előadók nevében foglalja össze a vitát. Hát elnök úr, nagyon szívesen teszem ezt meg. Először is szívből köszönetet szeretnék mondani. Kiváló, differenciált vita volt itt a szakbizottságban. Természetesen Drucas, Duff, Rangel, Scholz kollégáknak mondok köszönetet, Bronz úrnak, Jómasszonynak, Söpflin úrnak, Buzics úrnak és Lenkovics asszonynak. Remélem, helyesen nem ejtem a nevüket. Nagyon örülök annak, hogy eh, hozzánk csatlakoztak, hogy a jövőben itt dolgozhatunk a szakbizottságban. Hadd mondjam én is azt, hogy eh, üdvözlöm Önöket. Ha megengednek egy megjegyzést mielőtt eh, a hozzászólásokra reagálnék amely azzal kapcsolatban, amit önök mondtak. Határozottan aláhúzták és említették Európa történelmét, amely ehhez a döntéshez vezetett. És eh, aláhúzták annak is, hogy milyen értéke van annak, hogyha tanulunk a történelemből, és nem pedig csak elmegyünk mellett. Ez nagyon fontos. Ugyanakkor azt is hiszem, hogy amit a történelem tanít, az az az is, hogy a demokráciáért folyamatosan harcolnunk kell. És ez a parlament a jogaiért nagyon sokat kellett, hogy harcoljon. Kezdetben nem is volt erről szó. Az Európa olyan államok gyülekezete volt, amely a kormányzatokon, a saját kormányaikon keresztül határozott, és aztán a tanácson belül döntettek arról, hogy hol legyen a székhely, volt egy nem választott gyűlés, talán öt tucatnyi taggal, képviselővel, akinek nincsenek, nem voltak döntési jogai. Nos, ettől kezdve az út nagyon hosszú volt. Az együtt döntést kikarcolta magának a, az Európa, a polgárok Európája értelmében, hiszen minket a polgárok választanak, és eh, így lettünk a jogalkotás része. Nem csak, hogy legitim, de szükséges harc is ez. Újra meg újra meg kell kérdezzük. Azt is, hogy vajon most a Lisszaboni szerződéssel elért új parlamenti szerep értelmezés, tehát, hogy a tanácssal azonos jogú szerep, En, ennek mi felel meg? Nem csak a, a helyszín, a székhely, hanem a, a, a naptára és a, a beosztása. Tehát azt, hogy mikor, hol és hogyan ö, tartjuk az üléseinket. Erről ugyanis a parlament még nem dönthet. Andrew beszélt a tanácsról, a kollégák is említették. A tanácsnál és a hatos jegyzőkönyv egyértelmű szabályozásról rá, és ehhez a tanács tartja magát. A parlamentnek is nyilvánvalóan ezt kell tenni, eddig még nem volt panaszos, de nálunk a parlam, eh, az már előfordult, hogy a parlament a saját eh, menetrendjét, beosztását eh, bíróság előtt megkérdezte, de a, a szerződéseken belül a bíróság határozata értelmében nincsen lehetőség arra, hogy változtassunk. Nos, ez a kiinduló pont akkor, amikor erről beszélünk szeretnék köszönetet mondani a módosítókért is. Nagyon sokat kaptunk, itt nem tudtunk mindegyikről beszélni, 124 összesen. A 124-ből 92-t a Franciaországból, tehát a választott képviselők, francia képviselők, 32-t a 27 másik tagállamból nyújtottak be képviselők, ezt persze legkülönbözőképpen lehet értékelni, értelmezni. Lehet mondani, hogy a többiek egyetértettek, azt is lehet mondani, hogy az érintettség más. De hadd jelezzek egy dolgot előre. Nem soha nem hagyjuk azt, hogy egy olyan jelentés eh, csináltassanak velünk, vagy csináljunk, amely egyik ország mellett vagy ellen lenne. Nem. Mi olyan megoldást akarunk, amely megfelel, a jelenlegi szabályozás mindannyiunkat érint, bár különböző mértékben. A módosítások ellenére ez ugyanígy megmarad. És éppen ezért a módosításokat nyugalommal, higgadtan és demokratikusan kell tudnunk megbeszélni, de mégis óvaintenék attól, hogy a jelentésben nemzeti minta eljárásokat kövessünk. Itt nem nemzetiségről van szó, itt az Európai Parlament szerepének értelmezéséről, az önszervezési jogáról, az alkotmányos helyzetéről, és természetesen arról is, hogy a meglévő szabályozás milyen hatással lesz a régiókra, meg tagállamokra, a parlamentnek méltósággal és a feladathoz felnőve kell a vitát erről a kérdésről lefolytatni, hanem pedig egyik nemzet ellen vagy mellett. Nos, ezt szerettem volna mindenképpen előjáróban ezt elmondani. Minden hozzászólást felírtam, nem tudom, hogy most külön-külön válaszoljak, talán inkább erről lemondanék most, hogy mindegyiket egyenként végig vegyem inkább valami mást tennék. Szeretném bemutatni, hogy a módosítók végén mire jutottam, mert a bizottság számára ez a fontos. Volt egy olyan csoportja a módosít a 3, 32, 69, 95, 97 és az 5-ös is, amely a policentrizmust érintették tehát hogy az Európai Uniónak egy központja legyen, ahol mindent, mindent eldöntenek, vagy különböző helyszínei. Más intézmények hely, eh, székhelyének kérdését is érintették. A szakbizottságoknak az előadói a többi intézmény, illetve más intézmény székhelyének problematikáját érintették, de tudatosan lemondtak arról, hogy más intézményekre vonatkozóan érdemi következtetést vonjanak le. Egyrészt, mert ez sehova nem vezet minket, másrészt meg nem akarunk velük egy szinten lenni. Az Európai Parlament az egyetlen olyan testület, amelyet az európai állampolgárok közvetlenül választanak, és amely a polgárokat közvetlenül képviseli. Éppen ezért másként kell a mi ügyünket eldönteni, mint más intézményekét. Lehet mondani, hogy a policentrizmus kérdése is teljesen jogos ezt az álláspontot, nagyon jól értem, és úgy gondolom, hogy a demokratikus együttdöntés része is. A parlament, ha megkapja a jogot arra, hogy saját székhelyéről, munkamódjáról és beosztásáról az eddigiektől eltérően döntsön, akkor természetesen a jelenlegi szabályokat meg kell, hogy tartsa, mert hogyha más szabályokat találunk, akkor úgy gondolom, hogy az demokrácia problémához vezet mert azt nem lehet, hogy azt mondjuk, hogy nekünk ez a véleményünk, de az erre vonatkozó vitát nem fogadjuk el. Tehát aki a policentrizmust akarja, akkor a vitát is kell, hogy lebony- lebonyolítsa. Volt egy sor egyéb olyan módosító, amelyben az egységes vagy az egyetlen székhelyre vonatkozó petíció aláírásait írta 4, 26, 27, 28, 47, 78, 82-esig. Nagyon sok módosítóban azt mondták, hogy nem is petíció ez, és hogyha mégis az lenne, az nem megengedett. Én azt javasolnám, hogy ezt ebben a szakbizottságban ne tematizáljuk ezt ez a mi hatáskörünkön túlmegy. Ezt csinálja a petíciós szakbizottság a titkárságban. Már titkárságon keresztül megkerestük a petíciós szakbizottságot, és azt a választ kaptuk, hogy a petíciós szakbizottság befogadta ezt a petíciót, a titkárság ezt megengedettnek tekintette, és hogy a bizottság megtárgyalja, de nem határoztak róla véglegesen, tehát még mindig nyitott a kérdés mi sem, te, te, mi se tegyünk többet, mint utaljunk az eljárásra. Mert ez az eljárás, tehát maga a folyamatot megemlítjük, de nem lenne helyes, hogyha értékítéletet mondjunk állampolgárok tevékenységéről. Aztán van egy sor a költségekről 6, 7, 8, 51, 53, a 70-ig 81, 83, 112 a 124-ig. Itt pontosan az a probléma, amit Ashley Fox az elején említett. A házban a mind a mai napig nincsen minden oldalról elfogadható hiteles adat arról, hogy milyen pluszköltsége van a jelenlegi szabályozásnak, szemben egy olyan esetleges szabályozással, amely szerint egyetlen egy munkahelyszíne, illetve székhelye lenne a kettővel, illetve hárommal szemben Luxemburggal együtt. A lehetséges összes helyen rákérdeztünk, de nem kaptunk megbízható átfogó választ. Részösszegekre vonatkozóan igen. Persze lehet operálni a számokkal, a módosítók is az 51, említenek például 51 milliót, amely ennek a háznak az igazgatási költs, plusz költsége, de ebben már nagyon sok, költség, nagyon sok költség még nincs benne, amit pedig figyelembe kell venni, például nincs benne. A 320 napos épületköltségét, a számítógépek költsége, a frakcióutazások költsége nincs benne, nincs benne a média képviselők utazásának költsége, akiket részben szintén ebből a háznak a forrásaiból fizetnek, és olyanok, akik mindig együtt ezzel a váltással, utazással együtt kell, hogy menjenek. Probléma az is, hogy ebből a házból a Joint Working Group, tehát a, az elnökség és a költségvetési szakbizottság közös munkacsoportja 2000 12-ben egy 1,48 milliárdról beszéltek, az akkori, bocsánat, millióról beszéltek, tehát 1,48 millióról, és azt mondták akkor, hogy ez a csat, az akkori tervezett csatlakozással emelkedni fog 169 millióra, tehát 148-ról 169-re, nem, mondja, 169-re emelkedne, akkor, bocsánat, mondja az előadó, elveszítettem a fonalat. A főtitkárságnak a, tit- a, set- a becsült összege van, van egy külön papírom erről, tehát a 169 a 2002-es becslés volt, ebben nem volt benne a keleti bővítés, és a keleti bővítést követően a becslés értelmében 204 millióra becsülték a megnövekedett költségeket. Tehát mit csináljon az előadó ilyenkor? E, mozgástérről beszéltünk, tehát a becsült költségekről, amelyet a, a költségvetési munkacsoport, vagy szakbizottság és az elnökség közös munkacsoportja végzett, és azt kértük, hogy végre minden releváns számot egyszer kap, kapjunk meg, ami nem vitatható, konszolidált verzió. Hogy végre valami közös alapról tudjunk dolgozni. Ez tehát a költségkérdése. Egy picit most lerövidítem a mondandómat, de van egy sor módosító a szerződés módosításáról is, hogy egyáltalán javasolhatjuk -e ezt. 99, 100, 101, 106, 119-es módosítók. Nos, ebben egyértelmű, hogy ez az egyetlen út, amit a parlament, amelyen elindulhat, és hogy jelenleg ezt az utat nem egyenesen járhatjuk be, a 48-as, nem pedig a 74-es cikk alapján járhatunk el. Éppen ezért, amit Andrew mondott, arra vissza kellene térjünk. Mert természetesen egy olyan megfogalmazás, amely világosabb, az előadónak is sokat segítene, de majd a vita keretében gondolom a későbbiekben ezt tisztázhatjuk. A kompromisszumosokban biztos, hogy erre lesz mód. Természetesen megfontolandó az a kérdés is, hogy milyen legyen ez az új eljárás. A parlament kapja-e meg a jogot, hogy ebben a kérdésben döntsön, ahogy Paolo és sokan mások mondják. Tehát az önszerveződési jog kérdése ez a demokráciában, és például a, tízes, a szerződés tízes cikkére kihat-e, vagy pedig egy más döntési forma, például konszenzusos eljárás legyen. Nos, erre vonatkozóan meg kell, hogy mondjam, hogy sokféle lehetséges verzió van, de ami azt illeti, hogy a parlament jelenleg mely javaslatot akarna beterjeszteni, nos erre vonatkozóan az előadók azt mondták, hogy a parlament ebben a vitában azt követelje, hogy kapja meg a döntés jogát erről a kérdésről. Úgy tűnik, hogy ez a vita egy olyan követeléshez fog vezetni, amely tulajdonképpen kivisz minket a jelenlegi helyzetből. Még akkor is, hogyha nincs egy, illetve abban az esetben, hogyha nem, nincs egyhangú döntés a, csalá, a tanácsban a megoldásról. Gyakorlatias megoldásra van szükség, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek az álláspontja, amelyet mellesleg a legutóbbi konventben is már képviselt, és amit többször hangoztatott, hogy tehát, hogy saját maga döntsön erről a kérdésről, ez kell, hogy továbbra is legyen az álláspontunk. Amiért mi szakbizottságként is és parlamentként is kiállunk. Kell, hogy majd tárgyaljunk erről a kérdésről, ez világos, hiszen egy kormányközi konferencia tárgya lesz majd, és természetesen lehetséges az is, hogy aztán az eredmény sokkal közelebb áll ahhoz, amit Andrew Duff vázolt hogy a parlament követelések, és amit a parlament követelésének nevezünk itt. Úgy gondolom, hogy ez az a követelés, amelyet a parlamentnek képviselnie kell. Nem beszéltem sajnos az összes módosítóról részletesen, de az időhiánya miatt, de Ashley Fox és a többiek és a módosítóikat benyújtották, ezt nagyon alaposan megvizsgáljuk az egész nyári szünetben, majd kidolgozzuk azokat a, a szövegtervezeteket, amik esetleg kompromisszumra adnak lehetőséget, és akkor talán ősszel, októberben már majd ezekről a kompromisszumos javaslatokról szavazhatunkról is. Ha egy záró gondolatot még megengednek, akkor azt elmondanám, ami nagyon fontos nekem. Tehát mi az Európai Parlament alkotmányos, alkotmányügyi szakbizottságánt nem csak, hogy vitát kell, hogy lefolytassunk, hanem meg kell találjuk azt az utat, amely nem gyengíti az Európai Parlamentet, nem osztja meg különböző lehetséges törésvonalak mentén a nemzeti határok és egyebek mentén, hanem egy olyan formában folytassuk le a vitát, melynek végén a parlament más szervekkel, más szervek elé állhat. És az európai jog fejlesztése keretében az Európai Parlament saját eh, munkamenetét, saját munkahelyét meghatározhassa, és amelyel a munkáját jelentősen erősítse. Úgy gondolom, hogy ez ennek a parlamentnek eh, a feladata és az állampolgárok kívánsága is. A legutóbbi választásoknál szerintem úgy minden második vitában, nyilvános vitában kellett válaszolni arra a kérdés, hogy miért utazunk állandóan Strasbourgba meg vissza. Az én országomban a polgárom nem igazán értik ezt. Nagyon sok okot mondtam, de az állampolgárok döntő többsége úgy vélte, hogy ez már nem felel meg korunknak, a költségek, a környezeti kihatások miatt. És amikor azt mondtam el, hogy mindezt megértem, de a parlament nem dönthet erről, akkor pedig ingatták a fejüket, hogy na hát micsoda parlament az ilyen. Lehet, hogy nem fog ezen semmi változni, de hogyha a parlament nem mondja maga azt, hogy a jövőben mi akarunk dönteni erről, akkor a következő parlamenti választások során nehéz lesz a polgárok elé állnunk. Ilyen kérdések egész biztos, hogy érkeznek majd. És erről le kell folytatni a vitát. Meg kell találni a módját annak, hogy egy ilyen vita hogyan vezethet döntésekhez. Nem pedig évtizedeken keresztül prolongálunk dolgokat, amelyek a valóságban már nem gyakorlatiasak, és amelyet az állampolgárok már régóta nem értenek. Köszönöm. Thank you, Gerard. Köszönöm szépen, Gerard. Csak hogy tudják a képviselők, a módosítók július 19-én minden nyelvi verzióban elérhetőek majd. Az a terv, hogy erről a tervezetről, illetve a módosítókról, a kompromisszumokról szeptember 17-én beszélünk majd, október 11-én szavazunk erről, és remélhetőleg a novemberi plenárisra kerül majd ez a kérdés. A szeptember 17-i kompromisszumos ülés előtt mindenképpen a titkárság majd kapcsolatba lép a kollégákkal, hogy megszervezzünk egy árnyék jelentéstevői ülést. Mivel a hatos napirendi pontot elhalasztottuk, most felfüggesztem az ülést holnap reggel 9 óráig. Köszönöm.